körű parlamenti jogosultságait. Nyilatkoznia kell tehát arról, hogy nincsenek a képviselői státusszal összeegyeztetetlen egyéb megbizatásai. Luigi de Magistris úr továbbá arról is tájékoztatott, hogy ő egy polgári ügyben ö, volt kénytelen bíróság elé állni, és mentességével élni kíván, képviselői mentességével élni kíván. A Lameciai terme polgári bíróság előtt, de ö, mentességét felfüggeszteni kérte mégis a 6.3-as,